eh, que da ya soluciones y detecta nuevos problemas eh, y a través de ahí ser constructivos en el análisis de esta comisión de transporte. Nada más, señor presidente. Thank you, Mr. De Grandes. Yeah, we, we have a kind of preliminary discussion on your draft report down for the 25th of January. We, I'm conscious of the fact that you will need some time now that we've widened the remit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 gehen Sie daran, dass auch die Hochseeschifffahrt Limitationen hat bei der Emission, wie wir es auf der Straße und in anderen Sektoren auch haben. Der Präsident guckt schon so böse, ich höre auf. Thank you, Mr. Kramer. And Mr. Zila, four minutes. Paldies priekšsēdētāji kungs, paldies arī komisāru kungam par ievadvārdiem. <clears throat> es domāju, ka tas, kad uh, Baltā grāmata nāks mazliet vēlāk nekā mēs to sagaidījām, nav tas traģiskākais. Uh,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 Un uh, es te nerunāju par to, ja kāds pārkāpj laiku, cik draug, uh, eh, vadītājs drīkst braukt, ja viņa darba devējs spiež viņu pārkāpt. Tie ir likuma pārkāpumi, tas nav dempings manā uztverē. Paldies! Thank you, Mr. Kolicek. Děkuji, pane předsedo. Já budu mít jenom tři otázky. Za prvé, ve všech přístupových smlouvách máte kabotáž, takže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 If we, for instance, let's take, uh, take now the idea that no ink cart, cart hogy nem szabad a légi közlekedésben mondjuk uh, nyomtató tonereket szállítani. Nobody could, could. Uh, ezt meg lehet csinálni, de hát uh, akkor mi lesz a következő lépés? Ha nincs kockázat, akkor ha azt akarjuk, hogy ne legyen semmilyen kockázat, akkor nem kell repülni. Ha az ember repülni akar, akkor mindig lesz valamilyen kockázat. De nyilvánvaló, hogy bizonyos repülőterekre jobban kell koncentrálni, mint másokra. Fölmerült a fekete lista kérdése. Eddig utasításra került, hogy a repülőterek közül hozzunk létre egy fekete listát, de azon kívül, hogy ez megvalósítható, mit mondanánk arról, hogy mondjuk a brüsszeli vagy a londoni reptért nulla százalékban veszélyes? Nem hiszem, hogy, hogy, hogy a kockázat szintje nulla lenne mondjuk a brüsszeli vagy a londoni reptérnek. Én azt gondolom, hogy a terroristák ennél okosabbak. A DHL és nagyobb logisztikai cégek rendkívül nagy felelősséget vállalnak és ellenőrzik a szállítmányokat, de túl lehet járni veszik ön. Hogyha bizonyos cégeket tanúsítványolunk, amelyekben jobban bízunk, mint a többiekben. Terroristaként képes vagyok arra, hogy egy szállítmányozó céget hozzak létre, amely két éven belül megszerzi a, a tanúsítványolást, és attól kezdve azt csinál, amit akar. Tehát szükség van az alkalmi ellenőrzésekre is. Ez hétköznapi gondolkodással józan parasztétel belát, része belátható. Szükség nincs, nincs arra szükség, hogy totális is vezessünk be, és ha valaki azt gondolja, hogy, hogy olyan gépezetet tudunk létrehozni, amely, amely mindent ellenőriz, és amelynek kellő személyzete van, nos, ez nem megoldható. A biztonsági ellenőrzési rendszereinket a bizalomra és nem a bizalom hiányára kell alapoznunk, Természetesen lesznek is annak kockázatok, sehol nem lesz, nem tudjuk elérni azt, hogy nulla legyen a kockázat, de a helyzetek döntő többségében nagyon kicsi lesz a kockázat, és akkor azokra a helyekre kell koncentrálnunk, ahol nagy a kockázat. Tegnap számos javaslattal léptek elő a belügyminiszterek az egész rendszer megváltoztatásával kapcsolatban szívesen megváltoztatunk bármilyen rendszert, és létrehozunk bármilyen új ügynökséget, de el kell gondolni, hogy ez a változás hogyan és milyen hozzáadott értéket fog generálni. És ez természetesen egy folyamatos ügy. Múlt pénteken is volt egy szakértői értekezletünk, amely nagyon okos gondolatokkal állt elő minden eh, biztonsági szakértő azt mondja, hogy eh, hogy a veszélynek pont az a lényege, hogy az ember olyat ott találkozik vele, ahol nem várja. Elnök, köszönöm szépen biztos úr a felszólását ma délelőtt, és hogy válaszolt a képviselők kérdéseire. Örömmel várjuk, hogy a munkaprogramma kapcsán eh, tovább is együtt dolgozunk a következő év folyamán. Ez a csoport, aki itt előtt ül, most kulcsfontosságú emberek csoportja, tudják, miről beszélnek, és biztos vagyok abban, hogy szorosan együtt fogom működni. Köszönöm a ránk szánt idejét, örültük, hogy láthattuk Önt, mint minden